A 2014. szeptember 18-ával felfüggesztett ülésszakot most folytatjuk. Hölgyeim és uraim, az Észak-Írországi aktuális helyzet miatt az elnökök konferenciája arra kért, hogy az Európai Parlamentet hívjam fel, hogy senki ne provokálja a másikat, hogy ne zavarjuk a béke folyamatot. Mindenképpen csak egy válasz adható a politikai problémákra, a párbeszéddel elért megoldás. Minden pártot felkérünk, hogy békés megoldáson gondolkozzon, hogy az október 16-án megindult újabb békefolyamatról szóló tárgyalást támogassuk, hiszen ez egy európai projekt. Ezt a békefolyamatot továbbra is figyelemmel kísérjük. Az Európai Parlament független közvetítőként is felajánlja segítségét. Reméljük, hogy a béke folyamatot siker koronázza. Stabil intézményekkel stabil gazdaságot kell Írországban felépíteni, hogy Írországnak ígéretes jövője legyen. Hölgyeim és uraim, szeretném Önöket értesíteni, hogy a múlt csütörtökön Iveta Grigulról szóló információk értelmében azonnali hatállyal elhagyta az EFDD frakciót. Az elnökök konferenciáját bejelentettem,